Gut, liebe Kolleginnen Kollegen, denn Rendben, kollégák, akkor megnyitom ismét az ülést, és felhívom a figyelmet a hetes pontra, a 17-es pontra, 17. Äh, es pont, eszmecsere. A kínai népköztársaság nagykövetével, Yang Yang asszonynal. Nem kérdés, hogy Kína a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, és ketten együtt lehetőséggel bírunk arra, hogy a növekedési impulzusokat tovább vezessük, egy beruházási, befektetési megállapodás van alakulóban, és egy sor más olyan kérdés, amely együttesen fontos lépést jelenthet. A biztonság és a befektetési korlátok felszámolása irányában. Örülök annak, hogy a nagykövet asszony vendégünk ma. Tolmácsolás folyik kínai nyelven is, illetve nyelvről is, tehát kínaiul is beszélhet, mi meghallgathatjuk a kínai hozzászólást, a 22-es csatornám. Nagykövetasszony, önnek adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, Berlange úr, Winkler Gyula úr, a Kína Intermonitoring csoport elnöke és tisztelt képviselők. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy ma szólhatok önökhöz. Mielőtt a konkrét témákat említeném, szeretném átadni az INTA bizottságnak és tagjainak üdvözletünket. Évek óta, különösen a Lisszaboni szerződés életbelépése óta az INTA lényegi és megkerülhetetlen szerepet játszik a Kína és az EU közötti kereskedelmi kapcsolatok ápolásában. Nagyra értékeljük az önök segítségét, hozzárulását ezek bővítéséhez. A kínai-EU kapcsolatok bizony ismeretes történetek önök előtt, úgyhogy nem mondanám újra ezeket, annál inkább, mert nincs túl sok időnk, ezért három témára szorítkoznék ma délutáni hozzászólásomban, amely talán az önök számára érdekes lehet. EU új Kína, e Kína új relevancia de EU számára, másodszorban Kína átfogó reform és nyitási lépései, harmadsorban a Kína-EU kereskedelmi kapcsolatok további kibővítése. Kína új e, normái. Kínai, a kínai gazdaság növekedése egy új szakaszban lépett. Sebességet vált, a magas sebességről a közepesen magas sebességre, egy olyan, extenz, egy olyan extenzív modellről, amely a sebességre és a mennyiségre koncentrált, egy intenzíve szakaszba lépett át a gazdaságunk, amely a minőségre, a hatékonyságra koncentrál, amely a, a termelési ter, tényezők való beruházás az innováció által irányítja. Ahogy a kínai gazdaság továbbra is növekszik méretét tekintve is, 7%-kal évente, ez továbbra is nagy növekedés, ám a korábbi két számjegyű növekedés helyett ez már nem olyan nagy. Ugyanakkor a kínai gazdaság továbbra is nagyon ellenálló, és nagy potenciállal bír, és egy sor szakpolitikai eszköz révén szeretnénk a, a kreativitást és a társadalom alkotó erejét belecsatornázni a gazdaságba. Ahogy a Világbank jelentése mutatja, a növekedési stratégia ezen változása, ez az új norma Kínában és az új kihívásokra való igazításban, Kína jó pozícióban van ahhoz, hogy egy modern, harmonikus, kreatív, magas jövedelmű társadalom legyen 2030-ra. Ugyanakkor egy közepesen jó módú gazdaságá változik majd 2020-ra, ebben, bíz, ebben ez bízvás mondhatjuk, egy demokratikus, erős, kulturálisan fejlett, szocialista országként működik majd az évszázad közepére. A kínai gazdaságot egy fejlettebb fejlődési szakasz jellemző, mint korábban. A munkamegosztás is szofisztikáltabb, mint korábban volt, és optimalizáltabb struktúrában működünk. E, mindez jót tesz az kínai-EU üzleti kapcsolatoknak is. Kína erős gazdasági testménynek köszönhetően az EU-val való kereskedelmi kapcsolatok hatalmas növekedést mutatott. 2,3 milliárd volt 75-ben, e, most pedig 650 milliárd múlt évben. Ez jelentős növekedés, 250-szeresére nőtt a forgalom ezekben az évtizedekben. E- az EU Kína legnagyobb kereskedelmi partner az elmúlt tíz évben, egymás után minden évben, míg Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere. Minden egyes napon Kína és EU kapcsolatai egy millió euróval nőnek. Az EU munkatehelyteremtési, gazdasági növekedési versenyképességi programja hasznát láthatja az új kínai modellnek. A iparosítás, a számítástechnikai alkalmazások növekedése, a urbanizáció, kulturális modernizáció Kínában növekedést hozhat egy pentrillió dolláros 500 milliárd beruházást jelenthet, hatalmas összegeket, amelyek hatalmas kereskedelmi, gazdasági növekedési, beruházási és együttműködési lehetőségeket rejtenek más államok és régiók számára. Így az EU könnyebben inthatja el a szerkezetváltás reformját, a középtávú növekedési potenciált kiaknázva és a konvergenciát kiépítve az EU és Kína között, tehát élhet ezekkel a lehetőségekkel Európa. A kínai átfogó reformról és nyitásról is szeretnék beszélni. A reform és a megnyitás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kínai fejlődés tovább mehessen. Kína ezért átfogó nyitási reformokat és strukturális kiigazításokat eszközöl. Többek között Kína gyorsítja azon erőfeszítéseit, amelyel kartosítja az államigazgatást, és több energiát, több, több lehetőséget és ö, ö, hatalmat ad át, delegál az alacsonyabb szintű közigazgatási szintekre. Kína ezentúl gyorsítja is az árreformot, az adóreformot, az államháztatás reformját és az állami vállalatok, meg az állami tőke reformját is gyorsítja. Kína továbbra is a megnyitás és a reformpolitikát folytatja a fejlődés során, liberalizálva a gazdaságot és a kereskedelmet és a beruházásokat. Miközben az exportot stabilizálni kívánjuk, az importot növelni szeretnénk. Tavaly a közvetlen külföldi beruházások mértéke 120 milliárd amerikai dollárra rúgott, így a világ első számú közvetlen tőkeberúzási célja hazám. Kína külső beruházásai 103 milliárd eurót jelentenek. A nemrégiben tartott ázsiai fórumon hazám elnöke világosan leszögezte, hogy Kína még tovább nyit a világ felé. Olyan szakpolitikát bevezetve, amelyek a külföldi tőkét vonzák hazámba. A beruházó befektetők törvényes jogai nak védelmét mindenképpen biztosítjuk, és jobb szolgáltásokat szeretnénk kínálni számukra. Tekint egy új nyílt gazdaság építése felé vezető úton Kína átalakítja külkereskedelmét, fokozza azt, növeli a szolgáltatások részesedését ebben, és egy aktívabb importpolitikát szeretne bevezetni, hogy a magas technológiai termékek és berendezések importját elősegítsük. Kína azent, hogy aktívabb szerepet vállal abban, hogy a külföldi tőkét használhassa, alkalmazhassa, stabil, méltányos, átlátható, megjósolható üzleti környezetet kínálva, ahol egységes befektetési szabályok szerint lehet működni, és az ipari a külföldi befektetőkre vonatkozó irányítások katalógusát egységesítve. A cél az, hogy a mostani irányítási rendszert frissítsük, egy olyan menedzsment modellt fogadjunk el a befektetők számára, amely a legkedvezőbb elbánás plusz negatív lista elvén alapul. Kína bevezetett egy új rendszert a külföldi befektetők vizsgálata és jóváhagyása szempontjából, amely az elmúlt tevékenységeikre alapul. Az új, ezen új környezet elősegítése érdekében Kína több országgal együttműködik, az új sejemút gazdasági térség kialakításában és a tengeri, tengeri sejemút kialakítására. Shanghaiban, Guangdongban, Kingzhenben és Fujianben pilot jellegű kereskedelmi zónákat alakítottunk ki, hogy ezt az új menedzsment modellt tesztelhessük, az igazgatási jóváhagyási rendszert javítsuk, valamint javítsuk a, a középtávú szabályozás lehetőségei. Ahogy a tavalyi szociál társadalmi szociál, gazdasági értékelés mutatta Kínában, az új reform törekvések meghozták a vált eredményeket az eddigiekben, és valószínűleg ezeket az, ezeket az új eredményeket hozzák is majd. Harmadik, további bővítése a kínai-EU kereskedelmi kapcsolatoknak cím. Az elmúlt négy évtized az EU-kínai kapcsolatokban szép történet volt, elmutatja, hogy történelem, gazdaság, szociális, társadalmi rendszer is eltérő lehet, de tiszteletben tartják egymást, és így képesek egyenlő alapon, közös érdekekben a különbségeket félretenni, és valóban jelentős, átfogó stratégiai partnerséget kötni egymással. Bátorító, hogy Kína és az EU teljesen kikívánják használni ezen diplomáciai kapcsolatok 40 éves évfordulójának ünnepét békén, a növekedésen, reformon és a civilizáció tiszteletben tartásán alapuló kapcsolatnak. Schulz elnök az Európai Parlament részéről kínai látogatásákkal sikeresnek mondható látogatást tett, és Rika Morini Pekingbe fog látogatni, hogy együtt, Yang Jingchu-val együtt az ötödik kínai EU magas szintű stratégiai párbeszéd fórumot elnökölje közösen. Brüsszelbe a hetedik Kína-EU csúcson vettünk részt, amely a kétoldalú kapcsolatok teljes spektrumát lefedi, és a jövőbeli utat is kiépítjük. Ezt követően újabb fordulóját gazdaságai és kereskedelmi, valamint személyes eszmecseréknek is megnyitjuk. A legfontosabb prioritásokat, prioritást képező kérdések gazdasági, kereskedelmi tekintetben is igen fontosak az átfogó beruházási megállapodás szempontjából is, és még inkább a 2020-as együtt együttműködési stratégiai terven dolgozunk. Fontos, hogy a tárgyalások ambiciózus és átfogó módon kétoldalú beruházási megállapodás következő lépésébe is érhessenek. Egyformán látjuk, és egyetlen átfogó jogi keretet szeretnénk, belátható tartós hozzáféréssel biztosítani az EU és a kínai ároknak, szolgáltatóknak és a beruházók megfelelő védelmét biztosítsuk ezzel mindkét oldalról. 2013-ban Kína és az EU öt fordulóban tárgyaltak rugalmas építőjelleggel. Az ötödik fordulóján a tárgyalásoknak, amelyet csak néhány héttel ezelőtt tartottunk meg, mindkét tárgyalópartner továbbra is eszmét cserélt a javasolt szövegtervezetről. Megfelelő szilárd alapra helyezve a jövőbeli érdemi tárgyalásokat ezzel. Annak érdekében, hogy a sikerre vihető legyen e tárgyalás, Kína tovább lép azon stratégia területén, amely a szabadkereskedelmi területre vonatkozik. Az RKFTA és az, a a szabadkereskedelmi megállapodások oly módon, ahogyan Ausztráliával is már léteznek, a Kína-Japán FTA is legfontosabb célt, mint prioritást képeznek nálunk. Reméljük, hogy Kína és az EU majd méreható, átfogó Kína-EU FTA szabadkereskedelmi megállapodás felé léphet el, hosszabb távon célez, E, kívánatos ugyanis, hogy mindkét tárgyalófél közös e, megvalósítási tanulmányokat végezhessenek ez irányba első lépésként elkötelezetten hisszük, hogy mindkét partner számára nyerő helyzet alakulhat ki ezen jövőbeli FTA-nek hála. Bátorító az, hogy Kína és EU is együtt dolgoznak olyan lehetőségeken, amelynek hála a kínai és az EU polgárok cseréjére kölcsönös vízumkönnyítéseken keresztül megoldhatóvá válik, hogy a, mind a kereskedelem fejlődhessen, mind pedig az üzleti és helyi közösségek mérehatóbb, gyakorlati és eredményorientált együttműködésekben és együttes munkában teljesülhessen ki mindegy. A, a sikertörténetek egyike együttműködésünkben az, amikor amelyben olyan a napelemek embargóját megszüntető együttműködésre került sor, ahol most már a kínai napelemek embargóját az EU feloldotta. A kereskedelemben a vitarendezés a megfelelő megoldás, ez a természetes megoldás. Ami igazán fontos, az az, hogy a politikai elkötelezettség meglegyen mindkét oldalról, hogy mindig a távlatokat, a legfontosabb célokat tartsuk szem előtt, és a kereskedelmi vitákat a lehető legrugalmasabb módon kezeljük, hogy kölcsönösen előnyöket élvezzünk és megoldásokat találjunk. Hiszük, hogy a kínai-EU kapcsolatok ellenállnak minden ilyen megrázkodtatásnak, és bármilyen nehézséget képesek orvosolni. Végül, de nem utoljára, utolsó sorban a több oldalú kereskedelmi rendszerben, a WTO-ban Kína is kommunikációját, koordinációját és együttműködését kívánja fokozni az EU-val annak érdekében, hogy a dohai tárgyalási fordulóban is tovább léphessünk, és az új környezetvédelmi árócikk joganyagnak, információs technológiai megállapodásnak is megfeleljen, és csatlakozhasson Kína is a közbeszerzési felülvizsgált meg, megállapodáshoz. A két legnagyobb gazdasági blokként Kína és EU is el kell, hogy térjenek most már a, a kereskedelmi megszorításoktól, protekcionizmustól, kart-karba öltve kell egy nyitott, stabil, méltányos és jogok, jogalapon működő kereskedelmi rendszert kell, hogy létrehozzunk. Mielőtt lezárnám előadásomat, röviden, de mégis fontos témára szeretnék kitérni ezen új évben reméljük, hogy az EU formálisan eh, meghozza azt a eh, döntést, melynek hála megfelelő gazdasági partnerként dolgozhatunk együtt. Dinamikusak vagyunk, stratégiai fontossággal bérez, és mind a regionális, mind pedig a világ szinten az átfogó beruházási partnerség és stratégiai partnerség egyre fontosabbá válik számunkra, és nagyobb elkötelezettség kötelezettséggel tudunk Kína és EU szempontjából is aktívan hozzájárni közös érdekeink kiteljesítéséhez. Partnerségünket mélyítjük, békét, növekedést, reformot és civilizációkat építünk. Köszönjük ezt, és várjuk, hogy további támogatást élvezhessünk a, az Intától és mindannyiuktól. Köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, nagykövet asszony mondja elnök úra. Nyolcan kértek szót, három percben kérem, hogy szóljanak hozzá. Winkler úr az előadónk. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm nagykövet, hogy eljött ma, megosztja velünk nézeteit. Egy szép képet alakított az új norma nevezetű új kínai modellről, és reméljük, hogy mi, az Európai Unió is része ennek az új normának Kínának van, így vagy úgy. Három kérdésem volna, egy kicsit ezek az európai ipar ágak a Kínával való együttműködésre vannak kihegyezve, meg a az európai, Kínában működő Európai Kereskedelmi Kamara, Kamara és ipari szervezetek jelezték ezeket. Ön jelezte az EU-Kína befektetési megállapodásokra vonatkozó tárgyalást, hogy ötödik fordulóját zárják ennek. Egyik nagyon fontos téma itt a javított piaci hozzáférés a kínai piacokhoz a parlamentben és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban hallottuk az Európai Kamarától, meg más szervezetektől, hogy a külföldi vállalatok még mindig bújtatott korlátokkal, sőt, új korlátokkal kell szembenézzenek, mikor be akarnak lépni a kínai piacra. Szeretnénk ebben előrelépést látni, ebben a problémában. Ön hogy látja, nagykövetasszony? asszony? van előlépés a, tárgyalási tár, a tárgyalásokban a piaci hozzáférésben. Második kérdésem kapcsolódik az elsőhöz, de egy kicsit kihegyezettebb. Ön a reformokról beszélt. Egyik nagyon fontos ágazat, ahol nagyon nagyra látó reformok folynak Kínában, ez a bank ágazat. Ha pedig erről beszélünk, beszélnünk kell a számítástechnikáról is, mert kapcsolódik a banki műveletekhez, és amely mindenképpen biztonságos, ellenőrizhető technológia kell legyen a bankszektorban, ez lényegi fontosságú. Egyes jelentések arról szólnak, hogy a számítástechnikai piac mintha bezárulni látszana az európai vállalatok előtt, különösen a banki ágazatban. Nem tudom, önnek van erre valamiféle rálátása, megjegyzése. És végül röviden, tudom, hogy van egy nagyon fontos egészségügyi reform Kínában, mely már méreténél fogva is nagy jelentőségű. Ezen belül a gyógyszeripar volna nagyon fontos, illetve az európai gyógyszergyárak együttműködési lehetőségei ebben az egészségügyi reformban Kínában. Ez is érdekelne. Köszönöm, nagykövet asszony, és köszönöm szépen az előadását. Thanks a lot. Én is köszönöm az előadó úrnak, Winkler úrnak. Most az árnyék előadók. Maszka asszony. Sì, grazie, anche voglio ringraziare l'ambasciatore per questo. Nagyon szépen köszönöm, én is köszönetet mondanék nagykövet asszonynak ezért a nagyon teljes körű prezentációért, amely nagyon jól leírta a gazdasági helyzetet, a reformokat, amelyek éppen végbe menőben vannak Kínában. Néhány kérdést szeretnék konkrétabban is megfogalmazni. Mindenek előtt valamennyien olvastuk a hírt, nevezetesen, hogy az ázsiai beruházási bank az infrastruktúrákra vonatkozóan feláll, és több Európai Uniós ország is csatlakozott, illetve csatlakozni kíván ehhez az intézményhez. Nagykövet az, hogy tudná nekünk további információkkal szolgálni, milyen kontextusba illeszkedik geopolitikailag, illetve gazdaságilag ez a kezdeményezésük. A második kérdésem a következő. Van egy téma, amelyel foglalkoztunk a szakbizottságunkkal, van a mai napon, nevezetesen a földrajzi jelzőknek az oltalma ez a téma és a legfrissebb hírek arról számolnak be, mégpedig a júniusi Európai Uniós kínai tárgyalások forrásából adódóan, tehát azt tudtuk meg, hogy ö, tulajdonképpen egyfajta padhelyzet alakult ki és kérdezem azt, hogy várható-e, hogy hamarosan mégis eljutunk oda, hogy a földrajzi jelzőknek az elismerése bekövetkezik, mert jelenleg nagyon kemény problémákkal szembesülünk, és nagyon fontos, hogy a költözős elismerés meghonosodjon e témában. Áttérnék most egy másik témakörre, nevezetesen a szellemi tulajdon jogoknak az érvényesülésére. Az Európai Unió sokat és nagyokat népet előre ezen a területen, és a kérdésem az, hogy hogyan jutatunk el a kölcsönös elismeréshez a szellemi tulajdonjogoknak a témakörében. És végezetül szó esett arról, hogy a protekcionizmust el kellene eh, kerülni, és szeretném, ha pontosítaná a szavait, milyen szándékaik vannak e témában. 2015. februárjában ugyanis arról értesültünk, hogy a VTO mechanizmusá keretében vámokat vetett ki Kína, mégpedig az acél csövekre vonatkozóan Európai Uniós származású ilyen anyagokra gondolunk, vagy más országokból származóakra is, melyek a szándékai a kínai köztársaságnak, népköztársaságnak, és hogyan kívánnak tovább lépni a VTO keretében, vagy pedig jó orvosatlan kíván élni Kína. Köszönöm, Sotsz úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, nagykövetasszony. A nagyon átfogó és ö, koncentrált ismertetését a ilyen pillanatban érvényesülő Kína és EU közötti kapcsolatoknak. Abban egyetértünk mindannyian azt hiszem, hogy a, a gazdasági együttműködés további fejlődése és mélyítése közös érdek ha Kína sikeres pályán marad, annak közvetlen kihatása lesz az Európai Unióra, és vice versa is igaz ez. Ilyen értelemben érdeklődéssel várom e két a stratégiai illetve EU-kínai csúcs eredményeit, bár csúcs találkozók önmagukban nem adják meg a problémákat, mégis konkrét input tot hozhatnak az együttműködés mélyítése irányában. Ebben, az, ebben ennek hátterében lenne két kérdésem a nagykövetasszonyhoz. Ha a befektetési megállapodás a piaci hozzáférés ügyében, illetve az ázsiai infrastruktúra és fejlesztési bank ügye merül fel, vagy felmerül a nehézségek, a két oldalú kapcsolatokban adó nehézségek leküzdésének kérdése, akkor mindig felmerül az is, hogy mi a, a valóság kihatása a két országban. Milyen munkavállalói normák vannak, milyen a foglalkoztáspolitika e két nagy kereskedelmi blokk az EU és Kína körében. Milyenek a környezetvédelmi normák, és hogyan fejlődnek ezek. Tehát van egy átfogó társadalmi fejlődés, amelybe ágyazódnak ezek a kérdések az EU-ban és Kínában. Ezért érdekelne az, hogy ugye említette, hogy problémákatról is kell beszélnünk, mit várnak a, a, kereskedelmi, a befektetési megállapodás további tárgyalási fordulójától az Európai Parlament ciklusban arról is döntött, hogy a befektetők bizonyos kötelezettséget is be kell töltsenek, feltételeket, hogy hozzájárulhassanak a gazdasági növekedéshez. Ezt önök hogyan látják? A, a több oldalú kereskedelmi rendszer és a WTO, illetve a Dohai blokád meghaladásával kapcsolatban az érdekelne, hogy a közvetlen jövőben hol lát konkrét áttörési pontokat a miniszteri, kenyai miniszteri találkozóra is felkészülve az év végén, ahol nagyon fontos témák kerülnek majd napirendre, hol látja a nehézségeket a világkereskedelemben, hol, lehet, hol tud EU, az EU és Kína együtt föllépni annak érdekében, hogy ez a forduló sikerrel záruljon. Köszönöm, Buchner úr! Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, nagy követasszony. A beruházás védelemre utalt ön az előadásában, és az ISDS eh, kritikát eh, számos alkalommal hallottuk, és eh, maga a bizottság is megpróbálja megreformálni az állam és befektetők vitarendezési rendszerét. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Második kérdés, a fenntartható fejlesztés a frakcióm számára és a ö, teljes Európai Parlament számára ö, megkérdőjelezhetetlenül fontos. Csak erőteljes elkötelezettséggel tudunk elindulni ezen az úton önök részéről, és a zöldek érvelnek ebbe az irányba a bizottságnál, a végrehajtási mechanizmusok szintjén kevésbé erős a ráhatása partnereinkre. A civil társadalom monitorozó mechanizmusa is egy olyan vörös vonal lenne, amelyen nem vagyunk hajlandóak áll átlépni, az emberi jogok sértése elfogadhatatlan számunkra. Ilyen kötelezettségvállalásokat kíván-e felvállalni? Köszönöm. Dartmouth képviselő, köszönöm elnök úr. Nagyon rövid leszek, mint mindig. Néhány megjegyzéssel indítanám hozzászólásom. Nagykövet asszony, gratulálok ékes szólásához. Csodálatos volt az előadás. Igaza volt, hogy a kereskedelmet ilyen módon kiemelte, és hogy a kereskedelmi volumen a Kína és az EU között fokozott. Egy milliárd euró per nap volt ez, holott 428 ezer volt ez még 2013-ban, és 280 milliárd azóta. Az én országomban a szakpolitikusok azt mondják, hogy a kereskedelem Kína nélkül úgymond nem is kereskedelem, és a szabad kereskedelmi megállapodás lenne valóban az a megoldás, amelyel az EU és kínai kereskedelmet lehetne fokozni. Ez még egyelőre nincs így, ugyanakkor ami a, az FTA-t illeti, ahogy a nagykövet asszony is említette, az Új-Zélandnak, Ausztráliának már van FTA-je Kínával, Kína, eh, Csillének is, még Izlandnak is van szabadkereskedelmi megállapodása, az EU-nak nincs. Mi vagyunk az egyetlenek. Az előttem szóló is világosan szólt erről. Mindaddig, amíg az FTA nincs, hát mikor fog az megtörténni, nem tudjuk, hogy mikor születik meg az FTA közöttünk. Az előző szegmensben a végrehajtásról beszéltünk, mégpedig a, a, a harmadik országokkal, az EU-n kívüli ö, szelleméli tulajdonjoggal. Mi az Egyesült Királyságbeli zeneipar képviselőivel egyesül, egyestettem, és valóban az Egyesült Királyságbéli zenészek ö, szellemi tulajdonjogát sértik Kínában. Van-e arra kilátás észszerűen, hogy a kínai kormány ezen jogat eh, valóban elismeri a zeneiparban, csak a zeneiparban? Mondjuk ne a gyógyszeripari ö, eh, szellemi tulajdonrogról beszélj. Most köszönöm, ez volt a kérdése. Székó úr. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömömre szolgál mindaz, amit hallhattunk eh, a tisztelt nagykövet asszony részéről. Szeretném azt is kiemelni, hogy Kína egy olyan piac, amelynek a növekedése rendkívüli, és hát a gazdasági potenciál fejlődése egészen rendkívüli, akkor, amikor megnézzük, hogy milyen lehetőségeket és rejt a az európai gazdaság számára. Kézzelfoghatóak, relevánsak az elért eredmények. És meg kell próbálnunk a lehető legkonkrétabban átlátnunk, megértenünk, hogy miből is áll ez a növekedés és ezek az eredmények. Ha megengedik, akkor néhány kérdést is szeretnék intézni nagykövet asszony irányába, és néhány észrevételt is megfogalmaznék. Úgy gondolom, hogy pontosan kell értenünk, hogy mi is történik Kínában, és mi történik többek között a WTO szobványok betartása területén, gondolok itt olyan területekre, mint az állami támogatások, vagy pedig a szellemi tulajdonjog érvényesülése. Kérdezem azt, hogy milyen tettek, születtek azért, hogy valamennyi kereskedelmi partner azonos bánásmódban részesüljön. Mit tettek azért, hogy a különböző technikai és bürokratikus akadályokat megszüntessék a zárulcsere forgalmában? ahhoz, hogy külföldi szolgáltatások nyilvánuljanak meg, sokkal stabilabb alapokra, sokkal átláthatóbb alapokra kellene helyezni a közbeszerzési kiírásokat, és lehetővé kellene tenni azt, hogy a külföldi vállalkozások ugyanolyan feltételek között vehessenek részt ezekben a folyamatokban, mint a helyiek. Ami pedig a gazdasági növekedést illeti, környezetvédelmi szempontból hogyan próbálják visszaszorítani az üvegházhatású gázokat. Gracias, presidente. En primer lugar... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani nagykövet asszonynak, köszönjük, hogy eljött a körünkbe a mai napon. Négy kérdést szeretnék megfogalmazni. Az első a következő. Szeretném megtudni, hogy nagykövet asszony hogyan vélekedik, és hogyan látja továbbá a jövőt a egy olyan kérdéskörben, amely lehetővé tenné az elmélyítését a gazdasági kapcsolatokat az Európai Unió és Kína között. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon, elkülönbö- nagyon különböző alapokon működnek a vállalatok az Európai Unióban, illetve Kínában, és olyan kritériumoknak a működtetésre van szükség, amelyek mindkét oldalon betartásra kerülnek. A második témakör a földrajzi jelzések tekintetében el tudnám mondani számunkra, hogy hol tartanak a jelenlegi tárgyalások és kilátások. A következő témakör a versenyfeltételek, és mindenkinek joga kell e területen biztosítani, biztosítva látni azt, hogy hozzáférhet a közbeszerzési piacokhoz. Kína tervezi -e azt, hogy a közbeszerzési piacokat megnyitja, megnyitja, és ha ez így történik, akkor ez nyilván kapcsolatos a vízum kiadásokkal, annak a megkönnyítésével, és ez biztosíthatja azt, hogy az európai vállalkozások szabadon részt vehessenek a kínai kiírásokban, közbeszerzési kiírásokban. Ami a piacgazdaságot illeti, és ez a negyedik kérdésem, az árak alakításában hol tart Kína és a kínálat, a szabad kínálat a szolgáltatások területén mit tudnak tenni azért, hogy eleget tegyenek a, kínál, a keresletnek. Köszönöm, nagykövet asszony. Én is hadd tegyek fel három kérdést. Az első tárgya a, az MES, a piacgazdaságú státusz. Öt kritériumot kell betölteni, kitölteni ehhez. Vajon Kína tudja-e, be tudja-e mutatni azt, hogy teljesítheti, teljesíti ezt az öt kritériumot, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy az MES tagja legyen, vagy megkapja ezt a státuszt. Másodszorban a báli, bali, beli, bali megállapodás, meg az ott folyó tárgyalások és kereskedelmi eszközök egy kicsit a WTO keretei között fejlődtek eddig, hogy látja Kína szerepét az őszi miniszteri konferencia fényében, a Trade Facility végrehajtásának folytatását illetően, meg esetleg a WTO-n belüli újabb megállapodások elérése tekintetében. Harmadik kérdésem, érzékelhető, hogy egyre több kínai közvetlen beruházás érkezik Európába. És szükség is van ezekre Európában, ez nem kérdés, Engem az érdekelne, hogy ön saját szempontjából hogyan látja a befektetési lehetőségeket és feltételeket, jogbiztonságtól kezdve mindenfélén át Európában a kínai befektetők szempontjából. Hogyan értékeli ezt a környezetet? Most pedig a bizottság kapja meg a szót, Berc úr. And, uh, thank you to the köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a nagykövet asszonynak és a kiváló előadást részünkről megismételhetem és megerősíthetem, hogy igen intenzív, kétoldalú, többoldalú multilaterális tárgyalásokat folytatunk. Kína egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, egy milliárd euró naponta, ez nagyon jó, ez a számadat, ez az árucikkekről, cseréjéről szól. Fontos ez, mert komoly potenciál rejlik még a kereskedelmi kapcsolatok mélyítésében, amennyiben a piaci hozzáférési akadályokat sikerül lebontanunk. Le, a szolgáltatások oldalán az árucikkekről már beszéltünk. Fontos, hogy a szolgáltatási és kereskedelmi megállapodáshoz is hozzáférhessen Kína, a hozzá a belépés attól is függ, ugye, hogy a közbeszerzési piachoz hozzáférhetővé váljunk. Technológiai megállapodást reméljük Kína részéről az elkötelezettséget tizedik évében jár most már a tárgyalás, a földrajzi jelzők oltalma szekintetében a szellemi tulajdonjog védelme is egy ilyen komoly terület. Üdvözöljük ugyanakkor azt az reformprogramot, amelyet Xi Jinping elnök kezdeményezett, és a kormány és a a KNK népbe is élvez majd folyamatról van szó, 2020-ig tart majd ez a lendület a piac képüléséhez, piacgazdaság képüléséhez erre van szükség, de reméljük minél jobban megnyílik Kína számunkra világ számára annál mérehatóbbak lesznek a kapcsolataink, és ez mindkét irányba így van, stabilabbá és ígéretesebbé válnak kapcsolataink. A 2013-as csúcs óta a 2020-as agenda stratégiai együttműködésért világot látott, beindult, és most az átfogó beruházási megállapodás ötödik fordulójához értünk. Igen, építő jellegű volt a párbeszéd már most most e, e, nagy e, reményekkel nézünk előbe a hatodik fordulónak, a szövegen dolgozunk, és reméljük, hogy az év későbbi e, időpontjában majd a piac hozzáférési megállapodáshoz is e, e, eljutunk, és júniusban Brüsszelben e, előbb egy EU-Kína találkozóra kerül sor, aztán majd Kínában egy következő csúcs találkozó is megszervezésre kerül. Kereskedelmi kapcsolataink tehát folyamatosan mélyülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most nagykövet asszony. Van további tíz perce, hogy válaszoljon a sok kérdésre. Szerintem lehetetlen feladat ez, de azért igyekszem röviden. Nagyon sok kérdést vetettek fel, és ezek közül nagyon sok az átfogó, a TTIP átfogó befektetési megállapodást érinti. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondhatok, hogy a, a, olyan dolog ez, amely célja, hogy közös érdekeinket szolgálja. Úgyhogy win-win forgatókönyv végső soron a cél. Ez egy folyamatban levő tárgyalás, én személyesen nem veszek ebben részt, úgyhogy nem is nem ismerem a részleteit. Annyit azonban mondhatok, hogy abban teljes bizalommal vagyok, hogy sikeresen fog zárul, zárulni a megállapodás, mert, ahogy mondtam, ez mindkét fél alapvető érdekeit szolgálja és mint mondtam, átfogó befektetési megállapodás lesz. Úgyhogy a felvetett kérdések közül jó néhány renden lesz ennek keretében. A célja az, hogy hosszú távú, előrelátható, megjósolható hozzáférés és a mindenképp piachoz, Kínához, meg az eu is, és erős védelmet adjon a befektetőknek. ahogy az éppen az a képviselő az imént rámutatott, ez a tárgyalás jól halad, és a két fél, tehát mindazok, akik részt vesznek rajta, vagy benne, szorosan együttműködnek, és azt hiszem a, a, a siker az mindenki számára fontos. Felmerül az a kérdés, hogy az LZ befek, infrastruktúrai befektetési bank hogy beruházási bank, az AIIB hogyan alakul. Nos, azért jött létre ez a szervezet, hogy kiszolgálja azon igényeket, különösen a világ ránk eső részén, Ázsiában, ahol az infrastruktúra összekapcsolásának feladata áll fenn. Hiszen Ázsia egészen fejlődőben van, dinamikus térség ez, és erős az igény az infrastruktúrális beruházásokra. Nincs hiány a pénzben, ám hiány, hiány van egy olyan rendszerben, amely konkrétan finanszírozni tudna. Az, míg az IMF és a többi most létező ö, nagy beruházó, beruházási pénzintézet nem elégséges feladat ellátásához. Az EIB tehát egy nyílt, átlátható, hatékony és inkluzív jellegű, integráló jellegű, több oldalú nemzetközi beruházási bank, főleg az ázsiai infrastruktúrális projekteket céloz meg, összekapcsolás, gazdasági integráció céljával. Amennyire eddig látható, 46 vagy 47 alapító tagja van ennek a beruházási banknak, és szerintem most dolgoznak az alapszabályon, a döntéshozatali szabályokon, a, a, a ö, részvénypakettek felosztásán és egyéb ilyenkor szokásos dolgokon. Ám a cél az, hogy konszenzusos döntések szülessenek, és olyan banká alakul majd, amely magas nemzetközi standardek szerint működik majd. A lean, clean és green hármas szabály alapján, tehát hogy a karcsú irányítás átlátható, és persze a elődök példáján a Világbank, az első Fejlesztési Bank, meg az Európai Beruházási Bank példáján is okulva, igyeksz, igyekeznek a felek az AIB-t úgy kialakítani, hogy a közeljövőben erősítse a koordinációt a már létező nemzetközi szervezetekkel, és szerintem egymást erősítik, majd egymás hasznát szolgálják, és nem egymás kizárására törekednek majd. Ennyit tudok elmondani az AI ról most. Kaptam egy kérdést arról, hogy Kína mennyiben nyílik meg. Hallolvassák egy, egy hónappal ezelőtt Köciang elnök ország értékelő beszédét, Kína egy új, úgymond magas minőségi megnyitási projektet indít, gyorsabban szeretnénk haladni egy nyílt gazdaság képítése felé. Említettem azt, hogy átalakítjuk Kína külkereskedelmét, aktívabb, eredményesebb módon szeretnénk a külföldi tőkét is forgatni, alkalmazni, és szeretnénk a szolgáltatási meg a gyártó ágazatunkat is még nyitottabbá tenni. Egy képviselőtársam az egészségügyről beszélt, a, most mondtam, hogy a szolgáltatási szektort is nyitni kívánjuk, beleértve az egészségügyet. Szeretnénk olyan irányítási rendszereket vezetni, amelyek a befektetési projekteket segítik. Fontos, hogy ezt is elmondjuk e helyét. Röviden tehát Kína nagy mértékű haszonélvezője a megnyitás politikájának, tovább folytatjuk tehát. Csak ajtókat nyitunk, nem csukunk. Aztán beszéltünk, kaptam kérdést a szerzőjogokkal kapcsolatban. Nagyon sok aggály hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a, a, a nemzetközi szerzőjogvédelem mennyiben érvényesül Kínában. Válaszom az, hogy ahogy az EU is, Kína is abban hisz, hogy az innováció, a kreativitás létfontosságú a társadalmi gazdasági haladás szempontjából, kulcsfontosságú tehát, hogy innováció, kreativitás jutalma, úgymond, védelmet kapjon. Éppen ezen pozitív szerepének betudhatóan. És mint más ország, Kína is küzdik problémákkal a, a szellemi tulajdonjog védelme területén is, ám azt is látni kell, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tesz a kínai kormány, és milyen eredményeket ért el az elmúlt években e területen. A szerzői jog meg a szabadalom védelmében, úgyhogy ez irányban fogunk tovább is haladni, meg munkálkodni. Elhangzott aggály azzal kapcsolatban is, hogy a banki, banki ágazat számítástechnikai fejlődése mennyiben nyílik meg. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Kína a nyitás mellett elkötelezett, ezt már mondtam, és Kína internetje is nyílt, nyitott. És az internetes piaca is. Az információs kommunikációs technológiát széles körben használják Kínában, Persze ugyanakkor a, a cyberbiztonsággal is foglalkoznunk kell, mert ez egy, ez egy egyre erősödő globális fenyegetés, kihívás Kína meg az EU számára is, és az internetbiztonság kihívása közös más országokkal. Tehát, hogy mondtam, Kínának van a legnagyobb számú internetfelhasználója, 400 millió internetezőnk van. Mindeközben Kína Szájbertámadások áldozata is, és le vagyunk maradva az internettechnológia fejlesztése területén is. Ki kell egyensúlyoznunk a számtechnikai fejlesztés igényét az internet biztonság őrzésével. Elfogadtunk tehát intézkedéseket, nemzeti stratégiák, jogszabályok, rendelkezések, szájbertechnológia infrastruktúrális területen való bevezetésével, hogy begyűjjük, begyűjtsünk, feldolgozzunk, biztosítsunk információt. Önök is ezt teszik Európában, azt hiszem. Utolsó gondolatom pedig az, hogy Kína megvédi azokat a jogokat és érdekeket, amelyek eh, legitim jogai az állampolgáratnak, vagy a külföldi befektetőknek, vagy katasági szereplőknek és támogatjuk azokat a vállalatokat, beleértve az EU-s vállalatokat is, amelyek legális tevékenységüket bővítik Kínában. Volt még egy kérdés kapcsolódva a környezetvédelemhez. Biztos vagyok abban, hogyha elolvassák a kínai eredményeket, akkor látják, hogy ezek pozitívak. Tavaly például a széndiokszid de több mint 3%-kal csökkentettük a kibocsátást, és a vegyipar oxigén felhasználását is. Ammónia, nitrogén kibocsátásokat 2%-kal csökkentettük, és tovább folytatjuk ezt. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a légszennyezés ellen fellépjünk, és aktívan választodjunk az éghajlatváltozás hatásaira, és elkezdtük a, egy ETS rendszer bevezetésének kipróbálását, valamint a szélenergia, a, a biomassa üzemanyag, a vízenergia kiaknázásában is, és a biztonságos atomenergia, valamint palagáz, és partmenti gázmezők kiaknázásában, erősítve a felhasználás gazdaságosságát az ipar, a közlekedés és az építőipar területén megtakarításokat e- eszközölve. Egy kérdés a vízumkönnyítésre vonatkozott Kína és az EU polgárai között. Ez valami olyan tematika, amelyen folyamatosan dolgozunk. Néhány nappal ezelőtt a legutóbbi tárgyalási fórumon Pekingben is napvilágot látott ezzel kapcsolatban egy külön fel, fe, fejezet. 28 tagállamról beszélünk, úgyhogy elég időigényes e téma körüljárása, de azt gondolom, hogy jól haladunk az úton, és remélem, hogy még mielőtt a Kína-EU következő csúcs találkozójára sor kerülne, még több előrelépés történik, valós előrelépés a mindkettőnk érdekét szolgáló EU-Kína vízum könnyítési rendszerben, hiszen ez a kereskedelmi kapcsolataink ápolását is elősegítheti. Felkérem kollégáimat. Rendben. Ami a földrajzi jelzők oltalmát illeti, most Kína öm, nagyjából öm, egy öm, elfogadja a földrajzi jelzők oldalmára vonatkozó tárgyalások eredményeit, technikai tematikáról van szó a tárgyalásban, és a legtöbb része egyetértett a tartalmi oldaláról a megállapodásnak. Olyan kulcsfontosságú területeket azonosítottunk be, amelyek a jövő munkája szempontjából fontosak, rugalmasak kívánunk lenni annak érdekében, hogy a meglévő problémákat is feloldjuk továbbra, és párbeszéd, együttműködés, és építő, pragmatikus párbeszéd hívei vagyunk az EU-val, hogy kölcsönösen gyümölcsöző eredményeket érhessünk el. ami magánt az ISDS-et illeti a beruházó és állam közötti vitatrendezést, pozitív hatása lehet a beruházó védelmé szempontjából, és kulcsfontosságú komponensre a nemzetközi beruházási befektetési rendszernek. Évek óta a gyakorlat azt mutatja, hogy a jelenlegi ISDS rendszer bizony nehézségekkel és olyan hiányosságokkal küzd, amelyeket orvosolni kell. Az EU észszerű és operatív vitarendezési mechanizmust állított föl az EU és kereskedelmi partnerei között, így a kínai partnerével is. Ez innovatív jellegű javítása lehet a jelenlegi ISDS-nek. Végül, peg, végül pedig, ami az MIS, azaz a, mar, az a piacgazdasági státuszt illeti, ez nem bilaterális módon kell, hogy megoldódjon, valami olyasmi, amelyet a WTO szabályok alapján kell rendezni. A WTO szerint Kína meg fogja kapni a piacgazdasági státuszát 2016-ban, jövőre. Reméljük, hogy a védelő szabályok alkalmazhatóak lehetnek, és elővigyázatos módon védelmi instrumentumként lehet majd alkalmazni. Személy szerint úgy gondolom, hogy Kína minden olyan követelménynek megfelelt, ami a piacgazdasági státusz nációjának minősítését megérdemli. Ezek az EU normák, és akárhogyan is legyen, reméljük, hogy az INTA pozitív szerepet játszhat ezen státusz elérése szempontjából, hogy megfelelő formális határozat születhessen arról, hogy Kína megkapja a piacgazdasági státusz, státuszt, mint olyat. Köszönöm szépen! Okay. Thanks a lot. Rendben, nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr. Nagykövet asszony, öröm volt önt itt meghallgatni, most pedig Winkler úr, az állandó jelentéstevőnk szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm excellenciás asszonynak is az előadását. Azt hiszem nincs mit hozzátennem már. Őszintén szeretném kifejezni azt az igényét az Intának, hogy együtt dolgozhassunk önnel, hogy a tárgyalásokba kicsit betekinthettünk, önnek hála, és a parlamentnek a Lisszaboni szerződés óta újabb hatáskörei vannak a tekintetben, és azt is mindig kiemeljük, hogy az ellenőrző szerepünk, hatáskörünk megerősödött, és saját véleményünket is kialakítjuk arról, hogy a tárgyalások folyamata és módja milyen módon alakul. Ezen kompetenciánkat gyakorolva tettük azt, amit ma tettünk. Köszönöm, és várjuk a további eszmecserét. Elnök úr is köszöni szépen. Azt gondolom, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk, és nem sokára újra találkozunk. Még egyszer köszönöm szépen. Okay, now we... Most pedig visszamegyünk a 16-os pontra. Monitoring csoport címmel. Kedves képviselőtársak, a monitoring csoportok fontos eszközt jelentenek a, a tárgyalások követésére, például a Kínával folyó tárgyalások követésére. A szakbizottság részcsoportjai ezek, és tájékoztatnak bennünket a munkamódszerről, illetve arról lehet egyeztetni. mell, mindezek mellett a e munkacsoportok, monitoring csoportok összetétele a végrehajtás felügyeletét is szolgálja. Példás ebben a parlamentben a mi szakbizottságunk, más szakbizottságok is igyekeznek átvenni ennek eredményei, tanulságait, Mexikóval, Mexikó február 26-án tartott ilyen munkacsoport megbeszélést, Moiser úr volt a jelentéstevőnk, a Mexikó-EU delegációs ülésen. Köszönöm, elnézést. Koordinátorommal egyeztettem éppen. Most meg magamat hallom a mikrofonba, de mindjárt összeszedem magamat egy pillanat. Nagyon jó monitoring csoportülésünk volt Mexikó kapcsán. 2015. február 26-án néhány nappal Kérem mindenki csendben, tegye, amit tesz. Rövidre fogom, és igyekszem érdekesen elmondani. A monitoring csoportban szándékosan úgy időztettünk, hogy néhány nappal a mexikói Joint Parlamenti Committee ülése után legyen, ahol az a megtiszteltetés hogy az INTA bizottságot képviselhettem, Ez egy újszerű dolog volt, hogy az INTA jelentéstevőjét elküldték el az ülésre. Nagyon izgalmas felmérést jelentette ez a mexikai politikai gazdaság helyzet felmérésére kritikus fontosságú időben épp azelőtt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás modernizációját folytatnánk, amely Mexikóval 2000 óta van érvényben. Volt egy Mexikóban egy kétoldalú megbeszélésem Francisco Rosenszvággal, a külkereskedelmi miniszterhelyettessel, aki a mexikai kormány fő tárgyalója politikai szinten ebben a témában, és elvittem a Mexikóba az üzenetet a parlamenti képviselők részéről is, meg Manström biztos asszonytól is a mexikai államigazgatásnak címezve, azt a politikai akaratot, mert arról szól, hogy szeretnénk felgyorsítani a tárgyalásokat odáig, hogy elinduljanak a tárgyalások a free trade megállapodás, a free trade agreement megújításáról. A monitoring csoport ülésének első része a TPC debriefingével foglalkozott, nagyon őszinte eszmecserét tartottunk az Európai Bizottság és a mexikói nagykövet között, Juan José Camacho nagykövet úr képviseletében ennek a fő elemeit, mert mindjárt elmondom. A legérdekesebb gondolatok, amelyeket a mexikai nagykövet vetett fel, a következőben foglalhazatok össze. A NAFTA van való kereskedelem a mexikói, Mexikó DNS-évé vált. Tehát egy erősen integrált eleme a mexikói államéletnek. A kormány hatalmas átalakítási reformokat intott el olyan ágazatokban, amelyek régebben mindig protekció alatt álltak, monopólium alatt álltak, energetika, távközlés sorolhatnám. Ez hatalmas lehetőséget kínál amerikai, de, de európai vállalatok előtt is. Az EU volt Mexikó legnagyobb kereskedelmi partnere, most Kína leelőzte. Úgyhogy veszítünk piacot, és tehát, hogy preferenciáink is hát gyengülnek, ahogy Mexikó más felekkel is tárgyal hatalmas infrastruktúrális programot, 500 milliárd dolláros programot hajt végre Mexikó, amely a közbeszerzési piac európai vállalatok előtti megnyitását rendkívül fontos kilátását teszik. Ugyanakkor Mexikó meglehetősen elégedetlen azzal, hogy lassan halad a menü elemeivel elégedetlen a szabadkereső megállapodás megújításának tárgykörében. Nagyon őszinte volt a, meg, a megbeszélés, mondottam, a bizottság is nagyon jó gondolatokat vetett fel. A megállapodás frissítése egy már jó működő megállapodás megújítása. 2000 óta a megállapodás elkötés óta egy hatalmas robbanásszerű fejlődés áll a kereskedelemben. Úgyhogy ahhoz, hogy megújítsuk, hogy értem legyen a megújításnak, nagy ambíciókra van szükség. A modernizáció eredményei csak akkor lesznek megragadhatóak, hogy átfogó és nagyra törő a modernizáció. Ugyanakkor mind a két fél offenzív defenzív érdekeit erősen védenék kell az úton javaslat, hogy talán az egyik fél egy átfogó közelítés kínál a saját offenzív érdekévédelemben, mint a másik pár fontos, hogy, hogy egyenlő játékszabályok érvényesülnek már a tárgyalások elején. Megvitattuk azt is, hogy néhány olyan kereskedelmi zavaró tényezőt is kezelni kell, amelyek nem kapcsolódnak feltétlenül a megállapodás frissítéséhez, mégis fontos foglalkozni velük. Ezek az a legjelentősebb Horvátország a globális megállapodásról csatlakozásából adódik. Némi tarifa kiesést jelent ez. Mexikó is vizsgálódik ebben az ügyben. Megoldás felé tart a dolog. Lezárva, lezárandó. Mind a két fél világosan politikai is, meg szakértői szinten is elkötelezte magát amellett, hogy felgyorsítja a folyamatot, annak érdekében, hogy nyárig felmérjük a, a, a lefedendő területeket, és a monitoring csoport ülése után, amely február 26-án lesz, lesz egy teljes körű eszmecsere a bizottság és a mexikai hatóságok között a teljes körű jelentésről. Lesznek technikai és politikai szinten is egyeztetések, Malmström biztos asszony biztosított arról, hogy a politikai akarat világosan érzékelhető, arra nézve is, hogy nyárra lezáruljon a folyamat. Bízom tehát abban, hogy a folyamat jól halad, persze a puding próbálja a, a, a kóstolás, ám mire Penenyeltó elnök Brüsszelbe utazik, ez júliusban lesz, persze lehet, hogy ez függő, eh, akár ennek a megállapodásnak is függvénye, a két folyamatot összekapcsolódik. Tehát addigra remélem a bizottság erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy lezárulja nyára ez a dolog. Tehát a mandátum ez év második végére eh, elfogadásra kerül, szerintem őrendben mennek a dolgok, szívesen válaszol a kérdésekre majd, ha lesznek a JPC tárgyában és a monitoring csoport működése tárgyában is köszönöm. That, and uh, indeed, uh, as Alberto just said, it will be a big... Köszönöm szépen, valóban jelentős uh, aktáról van szó, és a meglévő megállapodáshoz kötjük magunkat. Nagyon fontos, hogy az állandó jelentéstevők a delegációkhoz csatlakoznak, a szakértelem megvan bennük, és világosan kell fogalmaznunk a delegációkban. Ezt el kell ismernünk, és valóban amennyire csak lehet személyesen is ott kell lennünk. Kanada monitoring csoport március 3-án tartott ülést, Philip Dupuy, aki a SZITA részéről a főtárgyaló, az IPR, Primary Procurement eh, részéről ezek a témák, és a eh, témafelelősünk az állandó előadónk az, aki itt van, GSP szintén találkozót tartott március 3-án. Jelna eh, képviselő majd részletesebben beszél róla, az USA-val találkoztunk március 23-án, Mónikánszki a mm, kereskedelmi és fenntartható fejlődés e, egységnek vezetője. A TTIP e, fenntartható e, fejlődés fejezetéért felel, és nem sokára kapunk tőle is visszacsatolást március 24-én történt ülésről pedig majd most átadom a szót a témafelelősnek valóban. A monitoring csoport március 24 Negyedikén talán ült össze, a kilencedik tárgyalás fordulóra februárban került sor, de már most az INTA szak, szakbizottságban a japán ö, ö, és a japán nagykövettel és az EU vezető tárgyalóval sikerült egyeztetnünk. Április 23-28 között a következő fordulóra kerül sor. A monitoring csoportban szerencsés helyzetben voltunk, mert számos japán jelentős szereplővel sikerült egyeztetnünk, meghallgatnunk őket. A japán gépjármű gyártó egy, egyesülettel, vasút titársasággal, valamint az érdekképviseleti szervek más képviselővé sikerült meghallgatáson egyeztetnünk, és a japánok részéről a Japán Egyesület képviselő elmondta, hogy a Japán FD-t nagyban támogatják, a vasúti ágazat képviselője elmondta, hogy a japán vállalatok már kiváló minőségű berendezéseket szállítanak a világ minden pontjára, és a különböző megközelítést a gazdasági szereplők felelősségéről azt tudjuk, hogy eltérések vannak, de az eltéréseket lehet közelíteni egymáshoz, és a japán gyártó, gépjárműgyártói egyesület képviselője azt mondta, hogy valóban rendkívül támogatják a megállapodás megkötését, az ő egyesületének tagjai is, és a gépjármű ipar és a, a vállalkozói szféra, a vállalkozói környezet javítását kívánja. keycards megoldás lenne a tárgyalások folyamán is az a, az a kemény dió, amelyet meg kell oldani. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a japán tárgyalópartnerek kiforrott véleményt képviseltek, világos volt az is, hogy az eltérések a megközelítés szempontjából Japán és az EU érdekeltek között megvannak még mindig, de az elmúlt hónapban majd meglátjuk, ez, ez történt, hogy aztán az elkövetkező hónapok fordulói mit hoznak, majd meglátjuk. Jövő hónapban pedig á, ugye a következő magas szintű egy csúcs találkozóra is sor kerül Ukrajna monitoring csoportja. 24-én, március 24-én ültözte, a, és a kereskedelmi és gazdasági fejlesztését felelős miniszter is jelen volt a találkozón. A debriefinget az EU-Ukrajna DCFT-jével kapcsolatban meghallgattuk, ami az EU kereskedelmi preferenciáit illeti valamint a CU makrofinanciális eh, eh, támogatás visszafizetését illeti. Lanzbergész úr az, aki eh, további információkkal szolgálhat. Kína. Monitoring csoport. 25-én márciusban ült össze. Előadónk, itt van Winkler úr, tessék. Igen. Az elnök, kedves elnök úr, kedves tagtársak, Majsza úr már komoly lécet állított föl. Rövidnek, összefogatnak és érdekesnek kell lennünk. Nem tudom, érdekes leszek-e, mivel igen, méreható eszmecserét folytattunk Kínával, és hát mindaz, amit akkor a monitoring csoportban felvetettünk, azt a mai napon is érintettük, harmadik találkozónkra került sor ezen időpontban, a jelenlegi megbizatási időszakban. Mint a Gyulajnen úr is annak idején ezt megtette, a bizottság szakértelmét is felkértük, Schlegelnich úr is ott volt, aki a tárgyalások vezetője a beruházási tematikában. Két fejleményről értekeztünk külön az EU-Kína kereskedelmi és beruházási politikával kapcsolatos párbeszéd, és a piacgazdasági státuszról is egyeztettünk. Persze nem volt egészen kiforrott, világos a vélemény akkor, mint itt a nagykövetasszony szájából, mert ugye a piacgazdasági státusz azért jogi szempontból összetettebb, mint ahogy ez a mai válaszból kitűnt a bizottság szolgálatai és az Európai Parlament szolgálatainak képviselői is közelről vizsgálják a kérdést, és az év második felében világosabb képet kapunk majd arról, hogy a jogi státusz valóban mit is rejt magában, hiszen kicsit azért összetettebb e piacgazdasági státusz, mint ahogy azt néhány perccel előbb hallottuk. A másik az átfogó beruházási megállapodás EU-Kína között öt fordulóra került sor a hatodik forduló most lesz soron. Talán egyetlen kérdés, az ISDS kérdése, ahogyan azt nagyszerűen elokánsan elmondta már a nagykövet asszony is a beruházó és állam közötti vitarendezésnél a mechanizmusnak részének kell lennie a bilaterális szerződésnek az EU-Kína között. És természetes az is, hogy konkrét tartalommal kell azt felvértezni a, mm, ezt a beruházó védelmi mechanizmust. Ezeket most éppen dolgozzuk ki. Elnök úr, ennyit szerettem volna alapjaiban elmondani. Nagyszerű, rövid és mégis érdekes. Köszönöm. Ezzel zárjuk a 16-os napelendi pontot. Ugrunk a 18-ra. Éves jelentés. Szubszidiaritás arányosság témájában. Meg is adom a szót jelentéstevőknek, Borelli úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Solidarietà rappresenta una delle pietre angolari Világos, hogy ez egyik sarokköve az európai építménynek. E kettős tematika. Már, hogy a, az arányosság és szubszidiaritás. E két elv alapkövét képezi az építménynek, és az is fontos, hogy a szubszidiaritás elvek kihívást jelent, mivel megpróbáljuk az egyensúlyt megtalálni a, egy, a közösségi szintű ö, ö, hatáskörök kiépítése, ugyanakkor másik oldalról az állampolgárok és egyre jelentősebb hatalommal kívánják felvértezni magukat. És vajon Európa mennyire képes arra, hogy a szubszidiás elvét érvényesítse, illetve értelmezze úgy, ahogy azt elvárják a polgárok és a transzverszális szubszeretás hogyan érvényesíthető minden EU-s politikában, beleértve a kereskedelmi politikába. A, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amelynek megvan a hatása valamennyi EU-s polgára. És hát nem beszélve arról, hogy ö, ha az Európai Uniós döntések egyre távolabb kerülnek az uniós állampolgároktól, akkor az uniós állampolgárok elfogul, elfordulnak magától az uniótól. Éppen ezért arra van szükség, hogy szorosabb legyen a párbeszéd az EU-s polgárok és az intézmények között. Ez tehát a kihívás, amelyel szembesülünk manapság. Ebben a szellemben kell, hogy megközelítsük a kérdést, és tudatában mindennek szeretnék néhány észrevételt tenni a szubszidiaritással kapcsolatosan, úgy, ahogy az kapcsolatosan kapcsolódhat a 2013-as jelentésről, és mindezt összekapcsolva természetesen a nemzetközi kapcsolataival az uniónak a világ különböző részeivel, intézményeivel, és hát kitekintve a harmadik országokkal kötött megállapodásokra is. Persze kitérve arra is, hogy milyen hatása van mindennek a tagállamokra. A tagállamok a maguk részéről fel kellene, hogy lépjenek, és a saját témáikban megnyilvánuljanak. A Lisszaboni szerződés a kereskedelem politikában kizárólagos jogköröket tulajdonít az uniónak, miközben vannak lehetőségek arra, hogy azon kereskedelmi megállapodások, amelyek nem a közvetlen működő tőke beruházásokat illetik, tagállami és harmadik felek közötti megállapodások jöjjenek létre, Kanada, Szingapur példák erre. Persze vannak olyan szürke állományok, szürke területek is, amelyeken szükség van arra, hogy sürgősen megvilágítsuk a lehetőségeket. Ilyen az energia területe. Vannak ezen kívül védintézkedések, amelyek úgy kell érvényesíteni, hogy az arányosság elve is érvényesüljön, úgy, ahogy ez megtörténik különben a dél-koreai megállapodásunkkal. Ami a makrofinanciális támogatásokat illeti, ez nem annyira kereskedelem politikai intézkedés, mint más jellegű e, téma, vita témaként merült fel nem régiben. A proporcionalitás, tehát az arányosságnak az elve azt igéli, hogy megvilágítsuk, hogy mennyire hasznosak azok a megállapodások, intézkedéseket, amme, intézkedések, amelyeket a partnerekkel kívánunk megkötni. Ezen kívül szükség van arra, hogy a parlament ex ante, tehát előzetesen ellenőrzést végezzen a különböző jogszabályokkal kapcsolatosan. És vannak továbbá azok az elvek, amelyek az arab tavasszal kapcsolatosak, ezek tekintetében, illetve érvényesülések tekintetében nem minden tett eleget az elvárásoknak. A kereskedelmi megállapodásoknak az előzetes ellenőrzésé területén azt látjuk, hogy túlságosan optimisták a hatástanulmányok és hogy az optimizmus túlságosan nagy léptékű más szempontokból is. Ami a TTIP-et illeti, felmerült az, hogy lehetséges, egyáltalán lehetséges-e a TTIP hatását felmérni. Ki lesz majd a haszon szerzője, haszon élvezője egy ilyenfajta megállapodásnak? Nyilvánvaló, hogy a politikai vetülete tagadhatatlan, fontos és pozitív a TTIP-nek, de azért egészében mindkét fél megerősödik, vagy csak az Egyesült Államok? Mindenki számára pozitív lesz a hatás egy ilyen megállapodás esetében? Nem csak néhány nagy vállalkozás lesz a haszon élvezője ezen megállapodásoknak? Nos, semmiféle bizonyosságot nem nyerhetünk témában, a kérdések megválaszolásában, mert hogy a felmérések, az előzetes tanulmányok nem kapcsolódnak mérhető instrumentumokhoz, éppen ezért csak az Európai Bizottság felmérésén, illetve megjegyzésén alapulnak ezek a kime, ö, kimutatások. Aztán itt, ott van még az ISDS-nek, az ISDS-nek a kérdésköre az állam és magán befektetők befektetési vita rendezése témájában. Itt a tagállamoknak a szerepét kell ö, megvilágítani, és az a vita, amely kialakult a TTIP-el, TTIP-el kapcsolatosan, azt igénylik, hogy az ISDS tekintetében is elmélyítjük a válaszadásunkat. És végezetül van egy kérdés, amely nagyon ö, ö, fontos számomra, a szubszidiális kérdéséről van szó. Ugye mi megbízást kaptunk a, kép, a képviselői státuszunkban az európai polgároktól, hogy képviseljük őket, és képviseljük egyben az európai értékeket is. Vajon akkor, amikor a szubszidiáltás kérdésével foglalkozunk, akkor Miért van az, hogy az európai polgárok oly ritkán nyilvánulnak meg. Úgy gondolom, hogy az európai polgárokat be kellene vonni a döntéshozatalunkba, és ez, érinti, ez érinti egyben a kereskedelmi kérdéseket, tehát sokkal szorosabban az európai polgár meg kellene, hogy jelenjen a döntéshozatalban, különösen akkor, amikor a döntés eredménye közvetlenül befolyásolja az állampolgárok életét és érdekeit tehát nem szabad, hogy alá becsüljünk ennek a megközelítésnek a fontosságát. A konzultációk, a európai polgároknak a véleménynek a kikérése nem elégséges. A bizottság természetesen fellép, de mégis nem elégséges a fellépése. Nyilvánvalóan konkrétabban hatásosabb megoldásokat kellene, pozitívabb tartalmakat kellene kialakítani. Természetesen érdeklődéssel várom a részrevételeiket. Köszönöm szépen, megadom az árnyékadóknak a szót két percet fejenként. Köszönöm szépen, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a jelentés három fő célt szolgál először is megvizsgálja, hogy az EU intézmények az elvekben hogyan működnek, együtt összevető e, e, elemzést végez másodszorban, éves jelentéseket megvizsgatva, harmadrészben pedig a bizottsági javaslatok, 2013-as javaslatok nemzeti tagállami parlamenti eh, megítélését tárgyalja. 2013-as jelentésében a bizottság a nemzeti parlamentekkel való együttműködéséről beszél. Egy arányosság szintjén az ötös cikk az, amelyre appellálunk, valamint a TFIU, azaz az EU szerződés szempontjából a, a az elvek hatása korlátozott, mivel igen nagy ö, ö, kompetenciákkal rendelkezik a, az EU a kereskedelem szintjén. Jobban lehetne alkalmazni először is a pénzügyi segítségnyújtás szintjén e kérdést, ahol javítani lehetne még az ex ante hatásvizsgálatokat, amikor az arányosságról beszélünk, és amikor a pénzügyi segítségnyújtásra sürgősen és hatékonyan van szükség másrészt amikor a beruházás védelem és a külföldi közvetlen tőke alkalmazására kerül sor, fontos a hatáskörök világos meghatározása, hogy tisztán átlásjuk, hogy mi az EU exkluzív, tehát e, kivételes és csak számára alkalmazható hatásköre a partnerségi megállapodásokban, amikor harmadik országokról beszélünk, a felelősségeket világosan meg kell határozni, hiszen uh, kereskedelmi megállapodásokról beszélünk. Fernando Ruiz uh, szeretne témákról részletekben és a jövőben még tárgyalni. Köszönöm, Jürg Leisfried. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, mert nem készültem beszéddel, úgyhogy improvizálnom kell egy kicsit. Ám azt szerettem volna elmondani, hogy lényegi fontosság az, amit a jelentéstevő mondott, az, és amit Valenszor is elmondott, hogy a kereskedelmi politikában a szubszidatás lehetőségét és szükségességét kell értékelni. Mert látjuk, hogy működik az európai külpolitika, igazából sehogy se. Mert nagyon nagy a szubszidatás, tagállamok inkább azt teszik, amit akarnak. Úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Nagyon nehéz meghatározni megfelelő egyensúlyt a között, hogy túl nagy a centralizmus, meg a, a, cent, a szubszidiaritás túlzott érvényesülése között, különösen kereskedelmi politikában, ezért jó, hogy a jelentéstevő ezzel foglalkozik, és támogatom e törekvését. A második dolog, hogy az ISDS, tehát a, a befektetési védelem esetében világosá kell tenni, ki miért kompetens, és ha a TTIP-ről beszélünk meg az lcs akkor ez jó alkalom lehet ennek világosá tételére. Mert a tagállamokban folyik a vita, nemzeti parlamentekkel, hogy ratifikálják vagy sem ezeket, és májuk sem világos számomra, hogy hogyan válnak szét a hatáskörök, ebben a jelentésben talán ezt is megérthetnénk. Aztán miért nem gondolkozunk el egy sajátságos szubszeretási kérdésről, a jelentéstevő is említette, hogy a szavazókat jobban be lehetne vonni a kereskedelem politikába. Miért nérnénk ki Európa szerte népszavazásokat egyes nagyon fontos kérdésekben, meg erről sem vitatottak? Miért ne lehetne? így bevonni a szavazókat. Tudom, hogy erre jog, jogi lehetőség jelenleg nincsen, de miért ne lehetne megvitatni akár annak gondolatát, hogy lehetne a népszavazás bevezetni itt. Ezt is bevezetném itt. Túl vagyok a két percem. Várom a jelentést. A szocialista frakció izgatottan várja, és támogatni kívánja ennek fontos elemeit. Karim úr! Köszönöm szépen, elnök úr! A népszavazások kérdése érdekes EU szerte. Ebből lehetne kimozdítani, ezzel lehetne a, a lebénultságát az Európai Uniónak, de lehet, hogy van ennek így értelme, lehet, hogy nincs, meg kéne vitassuk. Ám kollégák, én a Juri Szakbizottság szempontjából évek óta vizsgálom ezt a témát, és a szubszidiaritás nem úgy alkalmazandó a kereskedelmi politikára, mint olyan területekre, amelyek nem esnek az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe. Mégis fontos, hogy a szubszidizást fenntartsuk, és az arányos beavatkozás elvét minden intézményben tartsuk, annak érdekében, hogy minden cselekvésünk a leghatékonyabb és legeredményesebb hatalomgyakorláshoz irányuljon. A kereskedelmi politika az elmúlt években lehet, hogy nem volt ilyen releváns a jobb jogalkotási elvek szempontjából. Mégis fontos, hogy a szavazók bevonása különös egyes szabályozati együttműködésekbe megköveteli majd, hogy sokkal mélyebb módon végig gondoljuk az ilyen jellegű elvek működését. Ezen túl azok a kezdeményezések, amelyek a kereskedelempolitikához és más szakpolitikai területekhez, mint a vállalati jelentésekhez kapcsolódnak, szintén része kell legyenek azon területeknek, ahol a szubszidiatást be kell tudnunk mutatni, és ahol releváns, ott a szubszidiatás és arányosság lényegi elemei kell legyenek a szakpolitika létrehozásának. szakpolitikai célokat lehet, hogy osztja minden intézményi cselekvő, ám ha nincs megfelelően észszerű racionális az európai cselekvés melletti érvek mögött, és nem lehet határozunk el, hogyan lehet leghatékonyabban elérni ezeket a célokat, nem biztos, hogy az európai cselekvés jobb, mint a tagállam vagy a regionális kezdeményezése, vagy akár globálisak, ha egyáltalán fennáll a közös cselekvés igénye. Bereli úr munkáját vizsgálva látható, hogy ezen elemek némelyikért megjeleníti munkájában, amelyet köszönök ilyenképp, ám a hármas bekezdésben úgy látom, az a veszély áll fenn, hogy a befektetési védelem és az EZÜSZ ügyében szélre sodornak bennünket. Talán nem ez a legjobb hely megnyitni a vitát. Egy a éppen ügyhöz nem közvetlenül tartozó kérdésben, ám több tagállamban utána jártam, és például az Egyesült Királyságban több mint 90 ISDS záradék van, szerepel a 70-es évekig visszamenőleg ezekben. 2000 éve 2000 évet fed le összesen ezek, összead, ezek összeadva, és, körny- és a kormányok a létező nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően alakíthatják ezeket. Az egy olyan követelmény, miszerint az EU cselekvéseket az állampolgárokhoz legközelebbi szinten kell végrehajtani, erről beszéltek kollégáim. Én csak annyit tennék hozzá, hogy az EU cselekvésre akkor van szükség csak, hogyha az elért célt csak ezen a szinten lehet elérni. Ezen túl minden cselekvést az EU állampolgárok, vállalatok, különösen KKV-k szivatásban bevonásával lehet elér, lét, meglépni. Ez itt megvalósult. Egy dolgot szeretnék csak kiemelni még, és ez inkább egyfajta kérdés a bizottsághoz. Érdekes volna meghallgatni, hogy ők hogyan látják a szubszidiatás arányosság szerepét nem csak a kereskedelemre vonatkozó jogszabályokban, ha nemrég megkötött és még folyamatban belül szabadkereskedelmi megállapodások körében és azokra vonatkozó tárgyalásokban. Köszönöm elnök úr, hogy több időt adott, mint a két perc. Thanks a lot, and indeed it's a... Köszönöm szépen. Valóban igen érdekes kérdést vetett föl, hogy a szubszidialitást a kereskedelem politikában hogyan lehet alkalmazni. Nemrégiben olvastam egy brit eh, tanulmányt, amely kormány érdekeket vizsgál meg szubszidiaritás szempontjából. Szinte minden egyes eh, szakpolitikusnak eh, valahol a nemzeti kompetenciába hozás, visszahozás lenne az érdeket, de hát a kereskedelem az az egyetlen terület, ahol nem feltétlenül így van. Érdekes ez a vita, hogy lehet szubszidiaritási elemeket a kereskedelmi szakpolitikába beilleszni. Lehet, hogy a bizottság képviselője még elokánsabban tud erre a kérdésre válaszolni. Tessék, bizottság. Köszönöm szépen, Giorgio Torino vagyok az közé kapcsolatok ápolásáért ápolására hivatott egységet képviselem. Nagyon érdekes volt hallani ezen EU kompetenciába tartozó tematikában meghallgatni az EU véleményét. Kereskedelem politikát viszont nem elszigetelten kezelhetjük az EU szakpolitikákban viszont a tagállamok képviselővel ö, alapvetően ö, parlamentekkel, hiszen ö, demokratikusan választott parlamenti képviselőkről van szó. Nagyon izgalmas volt ez az egyeztetés, hiszen a demokratikus ellenőrzés képviselői önök. Természetes, hogy további arra is a szakbizottsággal a jelentésen szeretnénk dolgozni. Köszönöm. Velli úr, a téma felelőssége úrral szó. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Kellemesen fog... vettem, kellemes élmény volt, kellemes meglepetés volt, úgy, úgy mondjam, az értékelésük, illetve az, hogy kihívást látnak a kérdésben, és a jó eszközökkel valóban majd jó eredményeket lehet elérni. Figyelembe fogom venni minden megfogalmazott észrevételt, és maradjunk kapcsolatban. An der nächsten Sitzung auf dem Tisch liegen und dann... Akkor a következő ülést kell majd bejelenteni, és ott megállapodni ebben. Most 19-es napi pontnál tartunk. megcsere egy lehetőség szerinti EU-Myanmar közötti befektetési megállapodásról. Emlékeznek rá, novemberben erről volt egy meghallgatásunk. Megkezdődtek a tárgyalások, eleddig megállapodás nem jött létre a tagállamok részéről sem. Ennek ellenére úgy tűnik, van egyfajta lendület a tárgyalásokban, ezért adjuk ma ezt az eszmeserét. Először a bizottságnak adom meg a szót, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy áll most a helyzet. Parancsoljon, bizottság. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid áttekintést szeretnék a jelenlegi helyzetről állni, Üdvözöljük a lehetőséget, hogy a nyomonkövetést az előző meghallgatással jelentős eseménnyel kapcsolatban elmondhatjuk. Februárban történtek események, tudjuk, hogy fontos volt az a benyomásunk, hogy a mianmári hatóságok tudatában vannak annak, hogy mennyire fontos a, a méltányos, fair beruházói környezet megteremtése az országban. Az európai befektetők számára is fontosság, rendkívül függő az EU beruházástól. Ázsia viszont 10%-a csak a miammári befektetéseknek EU-ból származó. Kína és a Korea, Japán ASEAN délkelet-ázsiai nemzetek szövetségével való együttműködés, viszont a Myanmari tárgyalásoknál az biztos, hogy a teljes szöveget átolvastuk az első fordulóban. Azokat a kérdéseket szeretnénk inkább kiemelni, amelyeket majd a májusi következő forduló során fogunk megtárgyalni. A performancia kötelezettség, a teljesítmény kötelezettség, helyi tartalom, tartalom, más követelmények a beruházók számára, mielőtt eh, engedélyt kapnak beruházásra. Aztán átláthatóság kérdése, ahol látszik, hogy eh, a nemzeti bürokrácia eh, igen komoly kihívást jelent, a jogi rendszer is ilyen követelményekkel áll elő mindent megteszünk, ami tőlünk telük, hogy itt is tisztázódjanak a dolgok. Aztán a vitarendezés kérdése. Szintén érdekes tárgyalást folytattunk annak érdekében, hogy lássuk, hol is tartunk. Ebbe az is oda beletartozik, hogy a lesz um, favorite status, mint olyan, hogyan működhet. Számos reform javaslatot igyekszünk átültetni annak érdekében, hogy valóban olyan státuszt érjünk el, ahol a koncepciót maga, a koncepciót milyen már ismeri, de igazából a szabályozási egyensúlyt a méltányosabb befektetői környezet megalkotására nehéz kialakítania fenntartható fejlődés, nagyon befogadónak tűnik Myanmar, ami a munkavállalói környezet képítését illeti. Jelentős fejezetről van szó, nem feltétlenül így van ez, így van ez így minden egyes befektetői ö, ö, megállapodásnál, ami a vállalatok szociális ö, ö, felelősségét illeti. Ez is egy olyan tematika, amelyel előálltunk. Politikai szempontból most az a nagy kérdés, hogy megtárgyaljuk ezt a, ezt a tematikát, és nem azt akarja Mian már, hogy ne legyen semmilyen ilyen kit, kitétel, de hát azért még ez, erről tárgyalnunk kell. Konstruktívan dolgozunk a májusi forduló előtt, megértjük azt, megpróbáljuk megérteni, hogy a tárgyaló partnerünk milyen helyzetben van minden olyan más elem, amiről tudnunk kell, azt is elmondjuk, hogy párhuzamosan egy, fenntart, egy fenntarthatósági hatástanulmányt is folytatunk párhuzamosan tárgyalásokkal a bizottságban arról, hogy a társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és emberi jogi kihatásai milyenek lesznek az esetleges megállapodásnak, és hát meglátjuk az eredményeket nem sokára. Köszönöm. Köszönöm. David Martin az állandó jelentéstevőnk. Köszönöm. A bizottság okosan meg is előlegezte már néhány kérdésemet, de azért néhány pontra kitérnék. Ahogy a bizottság helyesen mondottak, Myanmar már 8 megállapotást kötött eddig, de ezeknek a sablonja más, mint a mi befektetési megállapodásaink keretei. Úgyhogy visszatérnék a kapacitás kérdéséhez egy más összefüggésben. Vajon ez a mi megfelel megfelele? A tárgyalásokban azt is volna tudni, mennyiben különbözünk a mostani milyen már megalapodástól ebben. A fenntartható fejlesztési fejezetben ugye váratóak voltak ezek a bizottság részéről, ám aggaszt az, hogy mennyiben tud Myanmar mit tudja teljesíteni az ebben vállalatokat, vagy vannak politikai ellenzékei, hiszen nagyon sok ILO alapszerzős nem ért alá még Myanmar, és úgy tűnik, hogy nem is nagyon áll készen erre. Ezzel összefüggésben érdekelne. Vajon az Európai Unió azon javaslata, hogy csatlakozzanak az alapjogú, alapvető munkavállaló jogok megállapodása az milyen már részéről formálisan vagy informálisan szerepel a tárgyalóasztalon ennek lehetősége, bátorítjuk-e milyen már ezzel is, hogy új rendbe lépjen elő, és egy sikeres, fenntartható fejlődési fejezetet zárjunk le. Utolsó kérdésem inkább arról szól, mi hogy működünk. A befektetési fejezetben. Ugye még várjuk, hogy Mastrom asszony eljöjjön hozzánk, bemutassa a bizottság új álláspontját, és ennek hatása lesz a harmadik felekkel való tárgyalásokra, még nem ismerjük ennek paramétereit, paramétereit addig nem igen tudunk felkészülni erre. Thanks a lot. Uh... Köszönöm szépen. Május 7-én azt hiszem, hogy megismerjük majd a titkokat, ami egyenlőre a bizottság eh, széfjében található még. Köszönöm szépen. Egy pillanat, a számítógépem itt most beindult. Holland. Folytatom. Elnök, elnök úr, a nyitottság kérdésére koncentrálnék. Először is egy kérelemmel fordulnék, amilyen már való befektetési tárgyalásban a világbankkal együttműködve saját törvényét is megváltoztathatná, és a világbank bevonása kihat a kritikára is. Ugyanakkor e záradéka kapcsolatban jól tudjuk, mennyire vitatott ez a fejezet, ezért azt kérem, hogy várjuk, hogy milyen már Várjuk meg még milyen már bevezeti az új jogszabályait az ISTS szabályokkal kapcsolatban. Még mindig egy fél diktatúra az az ország, és a hadsereg számára a parlamentben több helyet fenntartanak, és er, a társadalmat kényszerítik arra, hogy a katonát, katonaság által jelölt képviselőket támogassa. Ugyanakkor tett lépéseket az állam a demokrácia irányába, ám kérdésem az, hogy ne kalkodjuk el ezt a megállapodást, a körülmények még mindig nagyon kérdésesek az emberi jogi ügyekben is, úgyhogy bár, bár támogatnunk kell ezt a fiatal demokráciát, ám várjuk meg a választások utáni helyzetet, akkor vizsgáljuk felül, hogy hogy áll a helyzet. Addig Persze értem én, hogy a, a több száz a biztos azt is említette, hogy több száz civil szervezet felszólalt a megállapodás ellen, mindezeknek meg kell lennie, és befolyásolnia kell az Európai Bizottság politikáját. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm. Több kérdésem is, de nagyon rövid leszek. lehetek. Tessék. Ami a tárgyalásokat illeti májusban, mi a célja? Mit helyeznek le a tárgyalóasztalra a bizottság részéről? Másrészt Teljesítmény követelményre utalt a bizottság képviselő, de nem igazán világos, hogy miért javasolja ezt a bizottság, amennyiben megállapodás beruházásvédelmet képvisel, nem pedig piachozzáférést, akkor mi értelme van ennek? És a bizottságnak nem kellene a teljesítmény te, ö, ö, követelmény normáról így tárgyalnia Myanmarral, mert belügyi tartalomról van szó, és hát a belügyi kérdésekről van szó, technológia transfernál nem kellene, mondjuk, nem tilos az, hogy mondjuk a fejlesztés meg tükrében mindez így legyen. Úgyhogy szerintem nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő eszköz és tudjuk, hogy milyen bár van az ellenzék komolyan az ilyen, és ellenáll általában a közvélemény is ennek a követelménynek. Nem tudom, megvalósítható -e tehát a cél továbbá a még kis belföldi beruházókat támogathat-e Myanmar, ami pedig a fenntartható fejlődést fejezetet illeti. Elmondtam már, ami pedig az ISDS illeti. A Myanmari megállapodásban nem tudom helye van ennek a kitételnek, valóban szabályozni kell a szociális környezetvédelmi jogokat, de valahol korlátozzuk a lehetőséget, hiszen a saját tárgyalásainkból is ez ö, derül ki. Másrészt ped, utoljára pedig az emberi jogi hatástanulmány, vagy hatástanulmányok kérdése. A Gehücht volt kereskedelmi biztos is elmondta, hogy az emberi jogok megsértése mennyire fontos, és ezt az ENSZ megbizotja is elmondta. Ugyanakkor ez a felmérés úgymond mondjuk ismeretes, viszont átveszi-e majd az EU bizottsága az ENSZ jelentésben foglaltokat, és ennek alapján jár -e le ebben a fejlődő országban. Yes, thank you. Köszönöm a bizottságnak részéről. Igyekszem válaszolni. Azzal kezdem, hogy vajon fenntartó fejlődési kapacitás, hogy függ össze, világos az. Egyik kulcs vita az ajánló egyezmények körül forgott, csak 8 került a ratifikációra. Nagyon nehezen igyekeznek ezeket összeegyeztetni a helyi törvényekkel, mondja a már fél, ám a végrehajtást nem. Ugye jól sejthető, hogy a rendszerben milyen nagy az ellenállás. Mi ugye azokat találkozunk csak, akik igyekeznek javítani a befektetési klímát. Csak azt feltételezhetjük, hogy jó hiszeműek. Erről sem próbáljuk érvényesíteni ezeket a pontokat, hiszen csak ez lehet hiteles módszertan a Myanmari belpolitikai helyzetben. A munkavállaló jogok kérdése formálisan nem kapcsolódik ilyen az ügyhöz, de a holisztikus megközelítésben harmadik pillérben költünk is erre pénzt a fejlesztési forrásokból az álló végrehajtás munkajogi ügyekben több program van, amelyek mindegyik releváns itt. Hogy létrehozzunk, hogy létrejöjjön egy fejlesztési modell. Itt talán jobban befolyásolt tudunk élni, mint más államokban. Az ISDS hatását illetően minden tárgyaló partnerünket igyekszünk tájékoztatni arról, mi történik itt, ám nem tudunk mindent felfüggeszteni, ám azt kimondhatjuk, hogyha érdemleges reform történik, annak kihatása kell legyenek a tárgyalások menetére is. Mert egy kis változásra mindig lehetőség van, hogy koherensek legyünk. Keller asszony felvetette azt a gondolatot, hogy talán nem, kéne, nem lenne szükség az EZS-re egyáltalán. Ezzel kapcsolatban két gondolatom van. Először is milyen már a befek befektetés védelemben védelmet biztosít. A befektetési megállapodások hosszú távú befektetésekről szólnak, de bármilyen változások állnak, választások után, változások után, a cél az, hogy know-how technológiát vigyünk az országba. És is stabil környezet alakuljon ki. Hogy ehhez teljesítmény követelmények kellnek-e vagy sem, az vitatható. Van egy nagy fejlesztési érv, hogy a fejlődő országoknak ez jót tesz. Meghallgatjuk, mit mond a tárgyalópartnerünk. Tehát ha életképes beruházásokat akarunk létrehozni, az része lehet az érveknek ám némi rugalmasságot tanúsítva nem kérhetünk többet, mint amikkel a japán partnerrel már megalapodások jutottunk, mert amit az a, már aláírt az ország, nem ásatjuk alá az eddig eredményeket, és nem állhatunk útjába azoknak a támogatásoknak, amelyeket a amerikai kormány ki akar osztani vállalatok között. Az SZI-val kapcsolatban, hogy e, ismételjem meg, hogy a hatástanulmányok nyakat kiadtak e, úgy írják meg, hogy minden lehetséges forrást felmérnek, tehát az összes ENSZ ügynökség körében is. és ezeket kell összevetni a befektetés megállapodás potenciális hatásaival. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm. Lenne egy kérdésem a pontosítás véget. Ugye említette, hogy a nyolc alapvető munkaügyi hivatali megállapodásból hányat írt alá már hány, mekkora az a szám, amely alapján azt mondhatja, hogy most már betartják a munka jogot Myanmarban? márban? Először is a megközelítésünk nem rögzült egy aláírásra. Nagyon sok ország aláírta az ILO egyezményt, és hát nagy változást nem hozott. Úgyhogy inkább arra törekszünk, hogy az ország a lényeg hatékony végrehajtása mellett kötelezze el magát. Hogy, hogy az egyezmény mögötti tartalmat betartják, és itt lép be a nemzeti jogszabályalkotás. Tehát itt nem, mondjuk azt mondjuk, hogy van egy szerződéses megállapodásunk, a megállapodásban egy bizonyos, bizonyos dolgok hatékony végrehajtására, és csak a saját eszközénket tudjuk követni a fejlődési fejezetben. Papírokat aláírunk, az rendben van, de ha nincs eszköz arra, hogy megvizsgáljuk, mi történt hat év múlva, akkor az nem sokat ér. Ezért a monitoring rendkívül fontos. Nem mondjuk azt, hogy három az elég. öt Államok például sok említették. De pont erről van szó. Tudom, erre utal. De ugyanaz a válasz. Megpróbáljuk azt, hogy arra venni a feleket, hogy a lényeget mellett kötelezzék el magukat, és ez hoz változást. Persze ratifikációt is kérjük, mert nemzetközi legkötelező egyezmény jobb, mint egy kétoldalú megalapodás, ám ne akadjunk el a ratifikáción. Igen, de ebben az esetben nagyon sok vita lesz még, azt hiszem. Úgyhogy a jelentős tevő kíván reflektálni? Nem. Köszönöm mindenkinek. 19-es zárjuk. 20-as naprendi pont. Zárt ülés. Meg az azt követő is. A koordinátorok ülése. Úgyhogy csak az Ünteszakbizottság tagjai, asszisztenseik a frakciók munkatársai, jogi szolgálat, titkár, az intézetkárság maradhat. Kérem a többiek fáradjanak ki. Just